Meine Damen und Herren, ich bitte jetzt Ruhe zu geben. Please sit down and be quiet over there on the cheap places. Gib einen Hammer her. Could you be quiet, especially on the seats of the assistants? Kérek mindenkit, hogy maradjanak csöndben, különösen az asszisztenseknél maradjanak csendben, Szeretném első hivatalos látogatása során a miniszterelnök urat köszönteni. Maradjanak már csendben. Tehát miniszterelnök úr szívből szeretném köszönteni őket az első hivatalos brüsszeli útjukon. A külügyi szakbizottság és a két albizottság meghívásával, Veneciano és Vartiga urakkal együtt vezetjük az ülést, úgyhogy őket kérem majd, hogy a bevezetőm után vegyék át a szót. Az Európai Parlament a tunéziai helyzet alakulását nem csak, hogy nagy érdeklődéssel figyeli, hanem megpróbálja a demokratikus és a jogállamiság vonásait erősíteni. Gál kollégának különös feladatai vannak a tunéziai parlamenttel való együttműködéssel a Democracy Support misszió keretében. Úgy gondolom, hogy látnunk kell, hogy Tunézia más régióbeli összehasonlítással megfelelő fejlődésnek indul, Örülünk annak, és reméljük, hogy attól félünk, hogy fontos, hogy a szomszédsági politika összességét tekintve javuljon, és úgy gondolom, hogy ezt is újra kellene fogalmazzunk. Csak így lehet megfelelő hatékonysággal a fejlődést támogatni, és ezért gondoljuk úgy, hogy a folyamatot mindenképpen ebben a formában kell erősíteni. Fontos, hogy, milyen, hogy lássuk, hogy milyen együttműködéseik vannak. Az elnökök nemrég az Egyesült Államokkal is kötött megállapodást, mint az egyik legfontosabb nem NATO szövetségessel. Kérdés, hogy emögött mit lehet értenünk. Az ilyen területeken is kell, hogy legyen javaslat az EU ügynökségekkel való együttműködésre, Eurojust, Europol, amire gondolok. Érdekel ezen kívül az, hogy a gazdasági, politikai helyzet hogy alakul országukban. Tudjuk, hogy nagyon jó a gazdaság és különösen a szociális helyzet, az, és ez az, ami a politikai stabilitást és a gazdasági beruházáshoz való kedvet meghozza az önök országának a demokratikus folyamat során e területen is eredményeket kell és ajánlatos felmutatni. Örüljük, hogy eljöttek, és örüljük, hogy vette a fáradtságot, hogy velünk beszélgessen, tárgyaljon, és a kollégámnak adom meg a szót, hogy ő is mondjon bevezetőt. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívott vendégeinknek, hogy itt vannak, és hogy ellátogattak hozzánk ide a parlamentbe, és velünk eszmét cserélnek. Országaik ban uralkodó helyzetről. Én is ott voltam a választási megfigyelő misszióban, és nagyon meglepett, és teljesen elképesztően, elképesztő volt a tunéziai civil társadalom részvétele. Azt hiszem, hogy ez az önök nagy erőssége a civil társadalom. A parlament támogatja önöket és az önök parlamentjét, és a választási megfigyelési misszióból is az egyik végkövetkeztetés, az pont az volt, hogy együttműködésben szeretnénk dolgozni a tunéziai parlamenti képviselőkkel, a nőkkel és a fiatalokkal. Tehát, hogy próbáljunk meg velük a bevált gyakorlatok cseréjén keresztül együttműködést kialakítani. Ezt szeretnénk tehát elérni, és reméljük, hogy önök is ezt tudják majd tolmácsolni otthon. Az önök számára fontos a földközi tengeri medencében betöltött szerepük, és a mi számunkra is ugyanilyen fontos ez. Köszönöm szépen, Brock Scheint. Äh, das Wort hat äh, Frau Fortiga. Ah, Propatiga úrnak adom meg a szót. Thank you for the floor, Mr. Chair. Já poprosím svých slovenských kolegů. Szeretném a kollégákat arra kérni, a szlovák kollégákat, hogy hadd beszéljenek szlovákul. Azt szeretném kérni, tehát, hogy szlo- szlovákul beszélhessünk. Igen, tisztelt miniszterelnök úr, a következőket szeretném elmondani. Nagyon sok közös vonásunk van, amit eh, annak nevezek, az nem a demokrácia felé való törekvés, hanem valami más. Ez pedig az, eh, hogy közös a csodálatos földközi tengeri térség. És pontosan ez az, ami tehát egységesítő erővel van számunkra. De ha megengedi, akkor konkrét kérdést tennék. Az Európai Uniónak nemrég született egy határozata, hogy a földközi tengeri térség elleni embercsempészet ellen fellép, és egy missziót is létrehoz erre. Igen, hálás lennék, hogyha ki tudna térni erre is. Mi a véleménye erről, és milyennek találja az esetleges együttműködést a területen. Köszönöm szépen. Honorable député. Tisztelt parlamenti képviselők, kedvenc hölgyeim és, kedves hölgyeim és uraim! igen nagy megtiszteltetésemre szolgál az, hogy itt lehetek ezen megtisztelő a parlament előtt. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem az önök fogadtatását. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, itt az Európai Parlamentben. Azért, hogy elmondhassam véleményemet, a tunéziai helyzet kapcsán, illetve azon perspektívákkal kapcsolatban, amelyek az európai kapcsolatok jövőjét illetik. Engedjék meg azt is, hogy az Európai Parlament szerepét az emberi jogok és a demokrácia védelmében betöltött szerepét nagyra becsüljem, ugyanis ezen a területen az Európai Parlament 2011 óta igen sokat segített hazámban a demokratikus átalakulás területén. Itt általános szabadságjogokról, szolidaritásról és demokráciáról legyen szó. Szeretném megköszönni az Európai Parlament itt jelenlévő képviselőinek is elkötelezettségüket Tunézia mellett. Kedves parlamenti képviselők, a legutóbbi brüsszeli látogatásom 2011-ben volt. Minden bizonyal emlékeznek még erre, azonban azóta nagyon sok minden megváltozott Tunéziában, és ennek köszönhetően az ország történelmében új lapot nyithattunk. 2014. január 27-én elfogadtuk az új ö, alkotmányt, és ezzel megszületett a második ö, köztársaság. Ez pedig a tunéziai nép ö, demokratikus úton ö, való haladásának igen fontos mérföldköve. Az alkotmány a polgári értékeket, a jogállamiságot és a demokráciát szögezik le az emberi jogok, illetve a demokratikus sztenderdek mellett álltunk ki, valamint egy részvételi a napon szervezett demokráciát, regionális, nemzeti és helyi szinten egyaránt. 2014. októberében választásokra került sor, novemberben és decemberben szintén a elnökválasztás kapcsán megint csak alkalmat jelent számomra, hogy megköszönjem az Európai Parlament támogatását a választási megfigyelő misszió tekintetében. Ezek az átlátható szabad és a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő választások lehetővé tették azt, hogy befejezzük az átalakulást, és létrehozzuk azokat a legitim intézményeket, amelyek a jogállamiság feltételét jelentik. Önök is tudják, hogy egy demokratikus átalakulás nem könnyű Ugyanakkor a tunéziai nép a párbeszédet és a konszenzust kívánta előmozdítani a demokratikus tapasztalatok előmozdításában. A regionális helyzet nem könnyű, igen tumultuózus, ez félelmet is kelt a tunéziai emberekbe, ugyanakkor még egyszer megerősítjük azt, hogy elutasítjuk az erőszak minden formáját és a szélsőséges magatartásokat. Hölgyeim és uraim! A mostanáig elért reformok, megalkotott reformok egy pozitív dinamikát indítottak be hazánkban. Ez egy mindennapos munkát igénylő feladat, amelyben az ország összes erejére szükség van. Ma a nagy ö, kihívásokkal meg kell küzdenünk, meg kell őriznünk a demokráciát, és konszolidálnunk kell azt. Először is a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés a fontos kihívások, ez pedig csak a külső befektetések mobilizációján keresztül érhető el. Munkahelyeket kell teremteni főként a diplomás fiatalok számára, és csökkenteni kell a régiók közötti különbségeket, regionális fejlesztés, szociális béke, mind ezek azok a nagy kihívások, amelyek nélkül nem lehet sikeresen gazdasági növekedést elérni. A biztonság igen fontos kérdés számunkra, a terrorizmus ellenes harc központi szerepet tölt be, főként a jelenlegi regionális és nemzetközi helyzet miatt. Tunéziában terrorista cselekményekre került sor, éppen ezért mi szeretnénk ezt a határokon átnyúló fenyegetettséget megszüntetni. Ugyanakkor az is világos, hogy a terrorizmus és a szélsőségesség elleni harc csak akkor lehet sikeres, hogyha általános megközelítést alkalmazunk, amely nem csak a biztonsági kérdéseket, hanem a kulturális, szociális, gazdasági és megelőzésű aspektusokat, valamint a vallási aspektusokat is figyelembe veszik. Tehát egyfajta globális megközelítést kell alkalmazni, a, mindezt együttműködésben partner országainkkal. Szíriában és a közel-keleten igen fontos az, hogy ma mindent megtegyünk annak érdekében, hogy garantálni tudjuk azokat a feltételeket, amelyek nélkül a Líbián belüli párbeszéd nem valósítható meg, és nem képzelhető el enélkül a helyzet megoldása ebben az országban. Kedves parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! A partnerség az Európai Unióval fontos stratégiai és történelmi lépés hazánk számára egy új lendületet ad számunkra a legutóbbi idők számá, a legutóbbi idők alatt. Azt is láthatjuk, hogy mindenféle szinten, parlamenti szinten is egyre intenzívebb kapcsolatokat ápolunk. Mindezt mutatja az is, hogy milyen együttműködést alakítottunk ki, és akár szektoriális szinten is az európai intézményekkel. Ez pedig a konstruktív vita számára fontos helyszín, hogy gazdagítani tudjuk kapcsolatainkat. 2014 óta stratégiai együttműködést alakítottunk ki a demokrácia, az emberi jogok védelme érdekében, amelyet mindannyian támogatunk. Ezen felül megnyílt az út, és megnyíltak a perspektívák az együttműködés további erősítése előtt, különböző innovatív szektorok tekintetében is. Itt szeretném megemlíteni azokat a programokat, projekteket, amelyek az Európai Uniós országok és hazám között partner, privilegizált partnerségi megállapodás alatt valósulnak meg öt pénzügyi konvenciót írtunk alá Tunisban, különböző területekre vonatkoznak ezek, és ezek azt mutatják, hogy Európa támogatja Tunéziát a reform folyamat be, ö, teljesítése érdekében. Köszönjük szépen, hogy segítenek bennünket a biztonsági szektor megerősítésében, amely a jelenlegi kihívások mellett igen fontos program hazámban. Remélem, hogy ezt a programot tovább tudjuk konszolidálni és ki tudjuk terjeszteni más biztonsági szektorokra is. Miután hatalmas a feladat, és megkezdtük a munkát is, Tunéziának az Európai Parlament támogatására van szüksége. Az európai intézményeket jobban bele kell vonni a folyamatba pénzügyi és technikai szempontból egyaránt. Olyan elkötelezettséget szeretnénk látni, amely megfelel a nagy ambiciózus tervek, célok megvalósítására, és megfelel a tunéziai demokrácia előtt álló kihívásoknak is. Fontos ezen kívül az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata, ugyanis itt egy globális megközelítésre van szükség a jelenlegi és a jövőbeli kapcsolatok figyelembevételével, amely közös érdekek, és értékek mentén kell, hogy haladjon. Ugyanakkor figyelembe kell venni a specifikumokat, a prioritásokat stratégiai szempontból is. Kohéziót, szolidaritást és békét szeretnénk teremteni. Tisztelt parlamenti képviselők, kedves hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy most a végén megköszönjem az Európai Parlament támogatását a fiatal demokrácia tunéziai demokrácia mellett, és szeretném azt is, hogyha fogadnák barátságunkat, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Ezzel megnyitom a vitát. Préda úrnak adom először meg a szót. Köszönöm szépen, kedves miniszterelnök úr, Köszöntjük Önt a néppárt nevében, és a következőket szeretném elmondani. Nagyon örülünk annak, hogy Önnel eszmét cserélhetünk, és találkozhattunk a mai napon, különösen olyan szempontból, hogy itt egy szomszédságpolitikai prioritások felülvizsgálatáról van szó, Többször beszéltünk már egyébként itt ezen a helyszínen is arról, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség a szomszédságpolitika területén, hogy jobban megértsük azt, hogy milyen partnerséget, milyen típusú partnerséget szeretnénk kialakítani. Ezen kívül azt is szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk annak, hogy politikai szempontból is fejlődést látunk, érdekesek, pozitívak ezek a fejlemények az ön hazájában. Főként arra gondolok, hogy ez a fajta politikai alternancia, ami konszolidálja a demokratikus intézményrendszert is. Szeretnék egyébként gratulálni a tunéziai népnek, amiért ilyen jól vizsgázott, úgymond, a demokráciából. Beszélt ön arról is, hogy meghallgatták azokat az áldozatokat, akik a diktatúra alatt emberi jogi jogsértéseket szenvedtek el. Ez egy nagyon bátor lépés volt. Erről szeretnék egy kicsit több részletet kapni. Köszönöm szépen. Azt kérem, hogy maximum két perces hozzászólási időt tartsuk be, és le is zárnám ezzel a hozzászólók listáját, egyébként nem jutunk a végére. Bagnó úrnak adom meg a szót. Kedves elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, először is szeretném köszönteni önt itt ezen a meghallgatáson, és köszönöm azt is, hogy bevezető beszédében igen részletesen kitért mindenre. 2011 óta Tunézia a demokrácia mm, kirakatává vált, és nagyon örülünk annak, hogy Európával ilyen kiváló kapcsolatokat ápolnak. Az évek során nagyon nagy öröm, örömmel láttuk azt, hogy a demokratikus átalakulás megtörténik, hogy milyen élénk demokratikus életet tapasztalhatunk Tunéziában. Ez köszönhető egyébként a különböző érintett feleknek is. Ahogyan ön is elmondta, hogy nagyon fontos az Európai Unió és Tunézia közötti partnerség megerősítése. Itt ugye öt pénzügyi konvencióról beszéltünk, amelyeket áprilisban írtunk alá most 2015-ben. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy Líbiával szomszédos államként a demokráciát azért fenyegetettség is érheti, és ez egy fontos kulcskérdés az egész demokratikus átalakulás területén. Tehát erről szeretnék még további részleteket hallani. Sajnos ez a líbiai káosz helyzet nagyon nehéz helyzetbe sodorja Tunéziát is. Kisé paradox is ez, ugyanis 100 12 tunéziai embert le, megállítottak a líbiai hatóságok, vagy hát milíciák, tehát azért látjuk azt, hogy itt igen nehéz helyzet alakul ki, regionális kontextusban nézve Tunézia egy kicsit mérlegszerepet szerepet is be kell, hogy töltsön, és önöket nagyra értékeli a nemzetközi közösség is. Én azt hiszem, hogy hiba lenne, hogyha azt gondolnánk, hogy Líbiában a helyzet nagyon homogén, szó sincs erről, különböző csoportok tartják kezében az ország különböző részeit, tehát ön is láthatja azt, vagy hát azért gondolom, hogy ez a biztonságpolitikai megfontolás fontos szempont lehet. Kérem, legyenek kedvesek a kollégákhoz, minél többet beszélnek önök, annál kevesebben fognak szót kapni. Két percet fogok adni. Ön két, és, két, or, két perc 40 másodpercet beszélt. Tenok úr következik. Köszönöm szépen. Miniszterelnök úr, az Európai Konzervatív és Reformista csoport nevében örömmel üdvözlöm, én is nagy barátja vagyok az országának, gratulálok, hiszen igen, sikeres volt az arab tavaszban, és különösen az ön pártjának tavaly októberi győzelméhez gratulálok, amely a szekuláris demokratikus hagyományokat viszi tovább. Mi magunk ezt csodálatosnak tartjuk. Kétféle kérdésem van. Először is a líbiai helyzet. Tegnap találkoztam az új nagykövettel, aki azt mondta, hogy el kellene mennünk a csodálatos Tunisba, és ott fognak, mert ott fognak tárgyalni a kérdést, tehát a következő a biztonsággal kapcsolatos, és azzal, hogy Olaszországban egy gyanús, a tuniszi múzeumi terrorista támogatás egyik gyanúsítottját elfogták, és ezzel együtt ők is kapcsolatban vannak a menekültekkel teli hajókkal. Az ISIS Saram a libiai beszivárgásával kapcsolatban mi a véleménye? Hogyan tudják ők azt elérni, hogy a mediterrán térségben menekülteknek álcázva belopódzanak az Európai Unió területére. Valamint az Európai Uniós állásponttal kapcsolatban is kérdezem a véleményét, a, hogy, hogy fellépjünk az ENSZ állásfoglalás hetes szakasza értelmében, hogy nem csak a, a tengereken, hanem a kikötőkben is, és a lefoglalhassuk, illetve visszatéríthessük az üres és a teli hajókat is. Nagyon nagy segítség lenne a, az atlantai, szomáliai műveletek kapcsán is, ha tudnánk a véleményét. A harmadik pedig a Benali család állítólag több milliárdokat vitt ki évek során az országokból. Vajon együtt tudnak-e működni az EU tagállamokkal? Én azt az országot is, amit én ismerek, tehát az Egyesült Királyságot, hogy ezt tisztázzák. Köszönöm szépen, Van Walters úr, a liberálisoktól. Köszönöm szépen. Flamandot szeretnék beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, először is természetesen én is Köszöntöm Önt, és köszönöm, hogy eljött a szakbizottságon. Nagyon érdekes első kézből hallani, vagy, vagy első szájból hallani, hogy milyen szerepet tulajdonítanak a különböző elemeknek országokban. A azok az országok, amelyek kellőn határos rendkívüli problémákkal szembesülnek, és az önök országa nagy példát mutathat, illetve fontos szerepet tölthet be a régióban éppen ezért. A régió stabilitása érdekében sokat tehet, erre nagy szükség lenne. A 2014-es eredmények nyilvánvalóan az új alaptörvénynek is, alkotmánynak is, és a demokratikus értékeknek köszönhető, amelyek az országokban meggyökerezettek. A választások átláthatók voltak és jól folytak. A jogi kezdeményezések is sokkal nagyobb összhangot alakítanak már ki az európai törvényi irányokkal. Konkrét kérdésem is van természetesen az országról, hiszen ezért is hívtuk Önt meg a szakbizottságba. A kérdés, vannak még mindig olyan újságírók, igen, militáns újságírók, akik a szabad vélemény nyilvánítás miatt a szabadságokat, életüket kockáztatják. A kérdésem tehát az, hogy pillanatnyilag mi az, amit ezzel ellen tudnak tenni a véleményszabadság érvényesítése az országában hogyan erősíthető, hiszen ezzel kapcsolatban kritikus hangok vannak, ezt tiszteletben kell tartani. A másik pedig az Európai Parlamenti héten az menekült áramot kérdését próbáltuk megbeszélni, nyilvánvalóan a menekültügyi kérdés megoldása az önök szempontjából is fontos. Milyen milyen formában próbálnak önök ezzel kapcsolatba lépni, ezzel ellen fellépni? Köszönöm. Köszönöm szépen. Eh, Rezsia asszony. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, miniszterelnök úr. Nagyon örülünk annak, hogy itt van velünk. Én a tunéziai nép barátja vagyok régóta és részt vettem az összes választási misszión 2011 óta, tehát azt gondolom, hogy én inkább követtem a helyzetet, az önök nehézségeit, illetve a, eh, a fellendülés pillanatait. Valencia asszony erre felhívta a figyelmet. Az önök a eh, civil eh, társadalma segítette a mozgalmat. Tunézia nehéz helyzetben van, bonyolult helyzetben nem tudom, hogy kirakat-e példa-e. Én abban biztos vagyok, hogy az Európai Uniónak segítenie kell Tunéziát ebben a különleges helyzetben, intelligens módon, a politikai kihívásokat figyelembe véve, amely az egész régiót terheli. Stabil intézményeik vannak, viszont még mindig nagyon sok teendő van, különösen ami a gazdasági és szociális feladatokat életi, hiszen azok, ami kiváltottak 2010 végén, 2011 elején a forradalmat, ezek még mindig élnek az elmúlt hetekben, nagyon sok szociális konfliktus merült fel, amely a leginkább defavorizált régiókat érintettek, Gavza, Hedejev térségét, és itt még mindig nem sikerült megoldani a problémákat. Tehát nagyon sokan reménytelenek, az ifjúság is reményvesztett. Itt nagyon sok teendő van, és én biztos szeretnék lenni abban, hogy a szociális párbeszéd lesz a prioritás. Két további prioritást is megemlítenénk, ez már elhangzott, az igazságügy rendőrség reformja, és ezt nem lehet pusztán a terrorizmus ellenes küzdelem jegyében megoldani. Liberális kollégák említették a szólásszabadságot, ez is nagyon-nagyon fontos pont. Azt gondolom, hogy ezeket az elemeket mind a tárgyalások központjába kell helyezni, tényleges partnerség megvalósítása mellett, amely helyzetből mindenki nyertesen kerül ki. Minden ha mindenki fél perccel tovább beszél, akkor ez nagyon nem fair más kollégákkal szemben. Lohpiller asszony kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr, én is üdvözölni szeretném a miniszterelnök urat, az zöld frakció nevében is köszönjük, hogy eljött, illetve az FDD nevében. Három kérdésem van. Ön arról beszélt, hogy szükség van arra, hogy Líbiában stabilizálódik a helyzet, és nagyon pozitív az, hogy az ön országában több mint egy millió líbiai kapott védelmet és talált munkát. Kérdésem önhöz a következő. Tunézia megfelelő nemzetközi támogatást kap-e ahhoz, hogy azokat a terheket, amelyek az oktatásban, egészségügyben nehezednek rá, hogy ezeket megoldja. Második kérdésem a biztonságra vonatkozik, terrorizmus elleni küzdelem jegyében. Ez nagyon fontos pont, és ezt támogatnunk kell. Azt gondolom, hogy a tunéziai civil társadalom is így látja a kérdést. Ettől függetlenül nagyon fontos, hogy az emberjogi aktivisták ne reagálják ezt túl, illetve az állam ne reagálja túl az ő fellépésüket. A biztonsági erők védelmére törvényjavaslatot készítenek elő, ez sok kritika érte, én ezekhez csatlakozom. Nagyon magasak a börtönbüntetések olyan személyek esetében, akik nemzeti biztonsági titkokat tárnak fel, nem világos az azonban, hogy ez mit jelent, mi attól tartunk, hogy ezzel az újságírók munkája is nagyon nehézé válik. Kérdésem a következő, a szabadság, a szólásvédelem, szabad, tehát a szólásszabadságára kialakítanak -e egy olyan új törvényjavaslatot, amely nemzetközi standardokat tiszteletben tartja, és más kollégák már felvetették azt a kérdést, ami az Európában bevándorlók feltartóztatásáról szól. Azt hallottuk, hogy az EU észak-afrikai országokat, többek között Tunéziával is azon fáradozik, hogy drónok számára hozzon létre támpontokat. Meg szeretném kérdezni, hogy a tárgyalások hol járnak. Elnök Borgézió úr parancsoljon. Grazie, Presidente. Benvenuto. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözöljük Önt parlamentünkben hallhattuk az önök elkötelezettségét a terrorizmus ellenes harcban. Hazámban, Olaszországban különösen odafigyelnek erre a kérdésre, főként a múzeumi események óta. És itt megint csak szeretném hangot adni az áldozatoknak való adózásnak. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a tunéziai kormány a nyomozás tekintetében mit tesz, miért van ellenállás a nyomozás, az ügyek felgöngyörítésében, vajon az egyik terrorista gyanúsított, aki, akit az önök hazája szeretne kikérni Olaszországtól, vajon az olasz igazságszolgáltatásnál miért akadt el ez a kiadatási eljárás? Arra is szeretnék rákérdezni, hogy milyen szerepet látnak önök a terrorizmus, illetve az embercsempészet kapcsolatok között. Ez egy nagyon kényes kérdés, igen különböző verziókat hallhatunk az európai hatóságok révé, részéről, akik a biztonsággal, illetve a bevándorlás ellenőrzésével foglalkoznak. Néha azt halljuk, hogy van terrorista beszivárgás ebbe a szektorba, van, amikor pedig azt halljuk, hogy nincsen. De elképzelhető, hogy önök ezt máshogy látják, már csak azért is, mert a libiai helyzettel kapcsolatban is ők, önök nagyon pozitívan léptek fel. Csip úr. Panie premierze, serdecznie dziękuję za pańską obecność na... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ellátogatott ma hozzánk. Ide az AFET és annak albizottságának ülésére. Szeretném megismerni az ön véleményét azzal a drámai problémával kapcsolatban, amelyet a migráció jelent. Az lenne a legjobb, ha meg tudnánk előzni a migrációs hullámok érkezését, mert olyan feltételeket kell, ter, kellene teremteni, hogy ezek az emberek ne akarjanak el menni hazájukból, amikor már a földközi tengeren hánykolódnak, akkor már csak kimenteni lehet őket, már nem lehet más tenni. Tehát mit lehetne tenni, hogyan lehetne hatékonyabban a forrásnál kezelni ezt a problémát? Milyen lehetőségeket lát ön? Mert akkor, amikor már beindult a migrációs hullám, akkor már igazából nagyon keveset lehet tenni a hatékonyság elérése érdekében. Egy másik kérdés pedig arra vonatkozik, hogy vajon hazája az Európai Unióval szeretne tárgyalásokba bocsátkozni, azzal kapcsolatban, hogy vízumkönnyítési megállapodást kössünk, valamint a visszaküldések, az esetleges visszaküldések tekintetében. Tehát ez a két kérdés egyébként kapcsolódik is egymáshoz. Tunéziának olyan országnál kell válnia, amely be tudja bizonyítani azt, hogy igenis és létezik Észak Afrikában békés átmenet, békés demokratikus átalakulás. Már csak azért is mondom ezt, mert a múzeumi mészárlásban bizony sajnos meghaltak az én választókerületemből származó emberek is. 150. 150 volt. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon örülök, miniszterelnök úr, hogy eljött hozzánk, én is üdvözlöm Önt és azt is, hogy szorosabb kapcsolatokat szeretnénk az Európai Unió és az önök országa között kialakítani. Gratulálok a demokratikus folyamat alakulásához és a választási eredményekhez. Három kérdésem van, szélesebb, nem konkrét kérdések. A világ nagyon sok országa izgalommal követte az arab tavaszt, és aztán azt láttuk, hogy hogyan alakult az arab tél, téllé a mögöttes érv az mindig az, hogy vajon a demokrácia az zavargásokhoz vezet bizonytalansághoz, és hogy a régióban sokan a bizonytalanságot arra használják fel, hogy azt mondják, hogy inkább legyen biztonság, mint demokrácia. Ez azért hova vezet? A második. A különböző országok rendkívüli nehézségekkel küzdködnek a terroristákkal, vérs, szélsőségesekkel és iszlamistákkal való fellépésben. Ezt hogyan lehet kezelni? A harmadik pedig az, az ISIS és a DES. Valóban a, látjuk, hogy próbálják, próbálják az emberek elérni azokat a területeket, ahol jobb állások, jobb lehetőségek vannak. Hogyan lehet alternatívát üzenni ezeknek az embereknek? Hogyan tud ebben segíteni nekünk? Köszönöm. Ez maga a csoda. Fizesz úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr Nagyra csodálom az ön országát, Tunéziát. Szoros figyelemmel követtem azokat az erőfeszítéseket, amelyeket tettek, annak érdekében, hogy vezető országá váljanak az arab országok között, demokrácia tekintetében. Én a kereskedelmi bizottságnak is tagja vagyok, Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságnak a szabadkereskedelmen kapcsolatos szerződést az EU és Tunézia között önök hajlandóak lennének-e aláírni? Köszönöm. Kúzó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözölni szeretném a miniszterelnök urat, illetve a demokratikus folyamatot is. Ez egy nagyon bonyolult térség, Ön számíthat a támogatásunkra a terrorizmus ellenes küzdelemben. Három rövid kérdésem van. A mi a helyzet a rendőrségi kapacitásokkal a demokrácia védelme érdekében, hiszen nagyon nehéz a helyzet. Líbia kapcsán önök támogatják Ben Alion erőfeszítését az ENSZ-ben. Harmadik kérdésem, ön mit gondol arról a műveletről, amelyet az Európai Unió készít elő, illetve katonai műveleteket is mérlegel. Ön mit gondol erről? Smith úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek, nagyon konkrét kérdésekkel, miniszterelnök úr. Nagyon örülünk, hogy itt van elnökválasztások előtt értem önöknél, és a civil társadalom lelkesedése nagy hatással volt rám. Tunézia nemzetközi szempontból a teljes világ számára példaértékű a civil szerveződését illetően, és ez hozzájárult ahhoz a stabilitáshoz is, amelyet sikerült elérni. De vannak aggályok biztonsági kérdések illetően, amely a véleményjelentés szabadságát, az újságírók szabadságát, stb. is aláshatja. Önök látják-e annak a fontosságát, mind a tunéziai társadalmon belül, mind a szélsebb a világban, hogy mit tehetünk mi annak érdekében, az önök közösség érdekében, hogy a szólásszabadságot támogassuk. Köszönöm. Was das Wort hat Herr Corwin Micke. Kovin Mikke képviselő. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, ön a Tunéziai Köztársaság elnöke. Tételezzük fel, hogy bizonyos európai országok katonai műveleteket indítanak a tunéziai kikötőkbe, Önök elfogadnák-e a Tunéziai Köztársaság szuverenitásának ilyen sős megté- sértését, háborút hirdetnének-e? Kérnének-e kártérítést? Második kérdésem, nem volna jobb a Tunézia számára, hogyha líbiai szomszédja helyett egy békésebb szomszédja lenne. Köszönöm. Der Kollege, wie Sie wissen, seine Nachbarn kann man nicht aussuchen. A kollega tudja, hogy a szomszédokat az ember nem válogathatja meg magának. Miniszterelnök úr! Mesdames et Messieurs les eurodéputés, je voudrais tout d'abord Először is szeretném megköszönni önöknek azt az érdeklődést, amit tapasztalhattam hazám irányába, Tunéziával kapcsolatban. Megpróbálok minden felvetett kérdésre ö, választ adni most voyez la, voyez la discrimination. Donc, euh, je voudrais tout d'abord euh, Először is szeretnék arra emlékeztetni, hogy a helyzet Tunéziában ebben az átalakulási időszakban nagyon különleges. Sikerült a politikai átmenetet biztosítanunk. Ez egy nehéz feladat volt egyébként. Azért több mint három hó, évbe telt mindez. És azt hiszem, hogy elég jó feltételek mellett mondhatjuk, hogy lebonyolódott ez az átalakulás. Nem tökéletes persze, de azért mégiscsak azt mondhatjuk, hogy örülhetünk ennek a fontos politikai átmeneti időszak lezárásának. Ezen kívül azért még nagyon sok mindent kell tennünk. Először is hatalmasak a kihívások. Mert van most már alkotmányunk, ez igaz, de az, hogy ennek a tartalmát meg is valósítsuk, azért az tele van még kockázatokkal és nehézségekkel. Ezért megpróbáljuk az egész politikai tevékenységünk központjába állítani az alkotmányban foglaltak minél pontosabb betartatását. Ami a demokratikus helyzetet illeti, ezzel kapcsolatban megpróbáljuk az alkotmányban foglaltaknak a lehető legteljesebb betartatásával megvalósítani ezt a demokráciát. Persze még nagyon sok feladat vár ránk, rengeteg intézményt kell kiépítenünk, amelyek most még csak csírában élnek, gondolok az igazságügyi intézményekre, az alkotmánybíróságra és az összes többi demokratikus intézményt is meg kell valósítanunk olyan módon, ahogyan az az alkotmányban szerepel. Azt hiszem, hogy az alapokat már lefektettük, de ez egy hosszú, mély átalakulás lesz. Úgyhogy politikai szempontból nagyon sok minden nyitva van, tehát sok mindenbe belekezdtünk, és ezért fontos az együttműködés az Európai Unióval, és az összes baráti országgal annak érdekében, hogy ezt a nehéz átmeneti időszakot támogassák. Nézzük most a biztonsági kérdést. Ez rendkívül fontos és ugyanakkor kényes téma. Önök is tudják, hogy nem beszélhetünk demokráciáról, szabadságról, amikor nincsen biztonság. Éppen ezért nem beszélhetünk befektetésekről sem, és gazdaságpolitikáról sem. Ez az alapja mindennek, a biztonságpolitika. Ez számunkra prioritás, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy kialakítsunk egy világos stratégiát a terrorizmus ellenes harc terén, ez számunkra tényleg prioritást jelent, mint ahogyan azt láthatták. Egyesek említést is tettek, hogy az a terrorcselekmény, amely a Bárdó Múzeumban történt, az, azért példa arra nézve, hogy a terroristák és azok az emberek, akik nem akarják, hogy Tunézia boldoguljon, azért hajtották végre ezt a terrorcselekményt, mert irigykednek Tunézia sikereire, nem akarják, hogy Tunéziában demokrácia épüljön ki, és ezt a barbár cselekményt egy ráadásul egy múzeumban hajtották végre azért, hogy minél több nemzetiségű embert érintsen ez a terrorcselekmény. Azt akarták, hogy a számunkra prioritást képező szektorban, a turizmusban hajtsanak végre egy ilyen cselekményt, mert így az egész világ tudni fog róla. Éppen ezért mindent megtettünk annak érdekében, hogy egy stratégiát kialakítsunk, és azt hiszem, hogy a terrorizmus ellen a harcot fel kell vennünk, és ezzel kapcsolatban fontos döntéseket is hoztunk, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy elfogjuk a tetteseket. Egyébként hétszer majdnem, illetve hogy hétszer el tudott menekülni, mire végül is sikerült őt elfognunk. Ez rendkívül fontos volt számunkra. Nagyon fontos azt látni, hogy a terroristák morálját is egy kicsit le kell törnünk, hogy lássák, hogy igenis, és a rendőrség vagy a katonaság el tud csapni a terroristákra. És így lehet őket destabilizálni, így lehet destabilizálni ezeket az erőket. Ez tehát a feltétele annak, hogy a terroristákkal felvegyük a harcot. Gazdasági szempontból szintén tennünk kell valamit ezen a téren. Most éppen azon dolgozunk, hogy előkészítsük a következő stratégiát, amely 2016-tól 2020-ig fog terjedni, és az lesz a célja, hogy a következő időszak gazdaságpolitikájának nagy iránymutatásait kidolgozzuk. Tehát ezen iránymutatások, amelyeket egyébként minden szinten meg fogunk vitatni, egy fejlesztési stratégiát tartalmaz majd. Az egyik része a fejlesztési rész, és itt vannak olyan projektek, amelyek a régiókat érintik, 14 régiót állapítottunk meg, ahol azonnal fel kell lépnünk, és ezeknek a régióknak fel kell zárkózniuk a fejlettebb területekhez, hiszen az elmúlt 50 évben ez nem történt meg. Minden egyes régió egyébként egy regionális fejlesztési tervet is ki fog dolgozni, ez pedig figyelembe fogja venni mindazokat a kapacitásokat, erősségeket, gyengeségeket, amelyek jellemzik az adott régiót. Körülbelül 15 nagy strukturáló jellegű projekttel számolunk, amelyeknek nemzeti hatása is lesz. 2015 végéig egy nemzetközi konferenciát szeretnénk összehívni a programok finanszírozásának megkönnyítése érdekében, és ott fogjuk majd bemutatni a konkrét regionális terveket. Egy másik fontos tengely a reformok tengelye. Itt is igen ambiciózus terveink vannak. Bizonyos reformok egyébként már el is indultak, például a bankreformra gondolok, vagy az adóreformra, vagy a befektetésekre, vagy a társadalombiztosítási reformra, tehát mindezek igen fontos szerepet töltenek be, és ezeket tulajdonképpen párhuzamosan fogjuk kialakítani a fejlesztési projektekkel. Tehát ennyit tehát a gazdasági politikáról. A bevándorlás problémájára térnék most rá, erre egyébként többen is rákérdeztek. Tunézia 2011. februárjában nagyon hasonló helyzetet élt meg a mostanihoz. Minden bizonyal önök is emlékeznek arra, hogy kettő nap alatt több mint 20 ezer tunéziai távozott Olaszországba. Tehát ez nagyon súlyos probléma volt, és fel is vettük a kapcsolatot akkor az olasz hatóságokkal, és megpróbáltunk egyességre jutni az olasz kormányjal, és ez egyébként mostanáig működik. A lényege az ennek a megállapodásnak, hogy találjuk meg azokat az embereket, állampolgárainkat, akik ott vannak, akik kivándoroltak vagy elmenekültek, és próbáljuk meg őket hazaküldeni, hiszen tunéziai állampolgárok. 2014-ben 1200 tunéziai próbált Olaszország felé elmenekülni, de 1500-at visszaküldtek. Tehát őket egyébként vissza is fogadtuk természetesen, megvizsgáltuk azt, hogy milyen helyzet miatt alakult ki ez a probléma, és megpróbáljuk őket integrálni, vagy újra integrálni a társadalmunkba. Több európai parlamenti képviselő is feltette azt a kérdést, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a migrációs hullámokat leállítsuk. Hát itt az integráció fontosságára hívnám fel a figyelmet. Saját hazájukban kell először integrálni az embereket, mert hogyha ez nem történik meg, akkor az emberek el fognak vándorolni. Helyen, helyben kell megtalálni a megoldást, olyan projekteket kell létrehozni, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az emberek találjanak munkát otthon, Ez nagyon fontos. Ezen felül pedig a visszaküldés után is fontos munka vár ránk. Az olasz kormányjal megállapodtunk abban, hogy milyen lehetőségeket tudunk kidolgozni, hogy ezeket az embereket újra integráljuk a társadalomba. És azt kell, hogy mondjam, hogy itt azért sikeres projektekről is beszámolhatok. Voltak olyan esetek, akik viszont hiába öm, küldték őket vissza, 24 órán belül újra elmentek. És ezek a fejlesztési tervek, amelyekről a gazdaságpolitikai szektor kapcsán beszéltem, pontosan ezt próbálják megvalósítani. Tehát meg olyan feltételeket kell teremteni, hogy az emberek ne akarjanak elvándorolni. terrorista fenyegetettség, a következő fejezet. Ne áltassuk magunkat, ez egy létező probléma. A terroristák bizony itt vannak. A Bardo Múzeumban történt terrorcselekmény is rámutatott erre. Ez egy konkrét eset volt. Ez Tunéziában történt, Líbiába akartak egyébként elvándorolni ezek, vagy elmenekülni ezek a, a terroristák. A terroristák nagy része egyébként valóban Líbiából érkezett. Úgyhogy ez a kockázat, hogy beépülnek a társadalomba, és elvegyülnek az emberek között a terroristák, ez azért egy létező probléma, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a terroristák eh, maradjanak otthon. Többen is feltettek kérdést azzal kapcsolatban, hogy eh, a, hogy Tunéziának mi az álláspontja az egymást követő migrációs hullámok megállításával kapcsolatos Európai Uniós tervről. Olaszországgal, mint már említettem, megállapodtunk, tenni kell valamit. Akár katonai szinten is fel kell lépni, mert ez a probléma inkább a megelőzéssel vagy a fejlesztéspolitikán keresztül oldható meg, mert mi alapvetően ellenezzük az összes katonai fellépést, konkrétan az embercsempészekkel kapcsolatban is tehát nagyon sok kérdés érkezett a líbiai helyzettel kapcsolatban. Nos, hát itt elég világos az álláspontunk. Mi nem támogatjuk a Líbiában való katonai fellépést, ez egy pro- politikai probléma, és ez azt hiszem, hogy csak politikai szinten oldható meg. Megpróbáljuk egyébként segíteni ezt az országot, Tunézia megpróbál közeledni Líbiához, ez nem igaz. A tripoli kormány és a tunéziai kezdeményezés ebben a tekintetben az ENSZ égisze alatt képzelhető csak el, tehát itt tulajdonképpen meg kell próbálni közelíteni egymáshoz az érintett feleket. Ezért fontos számunkra az, hogy Líbiával kapcsolatban minél hamarabb konkrét események történjenek, de csak politikai és tárgyalásos szinten. Biztos vagyok benne, hogy nagy türelemmel ezt a konfliktust is meg lehet majd oldani. És végül szeretném megköszönni mert hát mindenkinek az ideje lejár egy idő után. Még egyszer szeretném megköszönni az összes parlamenti képviselőnek, hogy érdeklődnek Tunézia problémái iránt. Tunézia most egy nagyon fiatal demokrácia, tehát rengeteg feladat vár még ránk, és számítunk az önök együttműködésére. hogy a demokratikus átmenetet önök támogassák, és be tudjuk bizonyítani a térségben más országoknak is, hogy igenis, és léteznek politikai megoldások, lehet nagy dolgokat végbe, véghez vinni, anélkül, hogy katonai eszközökhöz nyúlnánk. Köszönöm szépen! Herr Ministerpräsident, ich danke Ihnen sehr herzlich. Thank you very much. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, köszönöm szépen, ez egy nagyon értékes eszmecsere volt. Brüsszelben kellemes időtöltést kívánok önnek, illetve az elnökkel való találkozáshoz is köszönöm.